következő napirendi pontban pedig Szájer József jelentése szerepel a jogalkotási jogszabályok, jogosultságok átalakul, átadásáról. Megadom neki a szót. Sefcsovics alelnök úr, sok szónok azzal kezdi a parlamentben a felszólalását, hogy az ő témája fontos, nagyon fontos, vagy talán a legfontosabb témák közé tartozik szeretném én is ezt mondani de jóval több alappal mint nagyon sokan szokták ezt hiszen az a téma amit most tárgyalunk a parlament átruházási joga jogátruházási joga a bizottságnál a lisszaboni szerződés egyik talán legjelentősebb ugyanakkor ritkán emlegetett újtása a lisszaboni szerződésben. azok akik a lisszaboni szerződést brálták a demokrácia hiányáról beszéltek tisztelt hölgyek és urak szeretném mondani hogy ez a módostás vagyis a parlament jogátruházási jogának a biztostása az egyik legjelentősebb jogkör bővülése a parlamentnek. annyit jelent hogy a polgárok által közvetlenül választott képviselők mostantól fogva a parlament és a jogalkotás erejénél fogva tudják ellenőrizni és megvétózni azokat a végrehajtási határozatokat és döntéseket amelyeket az európai bizottság hoz. vagyis a lisszaboni szerződésnek az a ténye amiről nagyon sokat beszélünk a parlament jogkörének a bővülése kapcsán vagyis az hogy jelentős mennyiségben megnőtt az együttdöntési eljárásoknak a száma kibővült azoknak a témáknak a köre amelyben a parlament részt vehet az a parlamenti jogátruházásnak a kérdésével kiegészülve nemcsak mennyiségi hanem jelentős minőségi bővülést is jelent vagyis mostantól fogva hosszú küzdelem és harc eredményeképpen ezt a küzdelmet kollégáink itt az európai parlamentben hosszú évek óta folytatják, folytattuk biztostva van az hogy az európai bizottságnak azok a döntései amelyeket nem saját hatáskörében hanem végrehajtási átruházott hatáskörben hoznak meg parlamenti ellenőrzés alá kerül. sokan mondhatják persze azt hogy formális értelemben ez az ellenőrzés már eddig is létezett. bizonyos értelemben igen de olyan határidőkkel és olyan körülmények között és olyan jogköri intézményközi együttműködésnek az eredményeképpen amely valódi hatékony ellenőrzést nem jelentett arra is szeretném felhvni a figyelmet hogy ez az új lehetőség tehát a lisszaboni szerződés two hundred and ninety cikkelye a parlament munkáját is át fogja alaktani az elkövetkezendő években különösképpen akkor hogyha mi parlamenti képviselők komolyan vesszük ezt a jogkört és valóban dönteni tudunk ezekben az ügyekben. hogy a külvilág is és a szakmában hozzá nem értők is megértsék hogy miről van szó hiszen ez egy technikailag nagyon bonyolult témakör de valójában mégis egy demokratikus intézmény és az úgynevezett európai demokrácia deficitnek a kiküszöbölésére szolgál. annyit jelent hogy a parlament és a tanács a két európai jogalkotó nem tudja önmagában minden egyes részletkérdéssel foglalkozni. a parlament havonta ül össze néha olyan alkalmak is vannak mint most hogy hiába ülünk össze de szavazni mégsem tudunk ugyanakkor a parlamentnek mégiscsak ellenőriznie kell azokat a kérdéseket amelyeket átruházott hatáskörben a tanács illetve a bizottság kiad. mostantól fogva erre meg lesz a lehetőség. a jelentésemben arra törekedtem hogy világossá tegyük hogy a parlament ragaszkodik ezekhez a jogokhoz. nem fogadunk el semmiféle olyan plusz kötelezettséget amely túlmegy a szerződésben e. nem fogadunk el mert a jogunkat teljes mértékben gyakorolni szeretnénk és azt gondolom hogy az európai demokrácia fog bővülni ennek eredményeképpen. ehhez persze szoros együttműködésre van szükség a bizottsággal és a tanáccsal de nem szabad elfelejtenünk hogy most itt a jogalkotóknál és gy a parlamentnél és a tanácsnál vannak a jogkörök. én mindenkinek a kollégáimnak szeretném megköszönni az együttműködést ebben a bonyolult témakörben és azt is hogy a jövőben a parlament teljes mértékben használja ki ezt az új jogostványát. köszönöm szépen hogy meghallgattak meghallgattak. Köszönöm szépen. És a bizottság nevében Csepcsovics biztos úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném azzal kezdeni, hogy Szájer úrnak köszönetet mondano, mondok a nagyon nagy és magas minőségű munkáért, amit a bizottság nagyra értékel, hiszen a parlament a horizontális megközelítést támogatta a delegált hatáskörökkel kapcsolatban. Minden egyes jogi aktusban döntést kell hozni, de nyilván megfelelő jogi alapon, megfelelő jogszabályok alapján. Decemberben már gyakorlatilag homlokterünkbe helyeződött ez a kérdés, és körvonalozódott az új keret. Szeretném kiemelni, hogy a bizottság támogatja azt a konszenzust, sőt mondhatnám a három intézmény közötti intézményközi megállapodást a felhatalmazáson alapuló jogi aktus, aktusokkal kapcsolatban, és ami a tartalmat illeti, megerősítettem, hogy a bizottság üdvözli ezt a jelentést, bár néhány tekintetben talán nem értünk egyet, de a célkitűzés mindenképpen fontos, hiszen az átláthatóság, a gyorsaság és a hatáskörök kiegyensúlyozottsága aláhúzandó. Hagy legyek egy kicsit konkrétabb, és rá is térnék egy pár megjegyzés távirati stílusban a jelentésre vonatkozó ha 290-es cikk második bekezdésének korlátjaira gondolok, hát e tekintetben lehetnek nézeteltérések, különös tekintettel a jogalkotó által alkalmazható korlátok vonatkozásában. Azt gondolom, hogy itt gyakorlatias megközelítésre és megoldási javaslatokra van szükség, amennyiben jogalkotásra kerül a sor. A hatáskörök átruházásával kapcsolatban, nos, itt a jelentésben egy újfajta megközelítést találhatunk, és ezt nagyon konstruktívnak tartjuk. Ilyen jellegű döntések tulajdonképpen már korábbi jogalkotási aktusok vonatkozásában alkalmazásban voltak. A, az elutasítás, illetve a kifogás emelés. Úgy gondolom, hogy itt mindenképpen a két hónapos határidőt plusz két hónapos kiterjesztéssel támogatni tudjuk, és úgy gondolom, hogy ebben is meg fogunk tudni állapodni a három intézmény között, hiszen látunk már tíz pozitív példát erre vonatkozóan a jelenlegi jogalkotási munkánk során is. Ami a sürgőségi eljárásokat illeti, itt is voltak nagyon tiszta példák a múltban, Azaz, hogyha vannak olyan kérdések, mint például a játékok biztonsága, vagy az élelmiszer biztonság, akkor azonnal lépni kell, és ezért talán még a korai elfogadás vagy elállásnál is gyorsabb reakcióra van szükség. Végezetül pedig a parlament vonatkozásában egy fontos kérdés. Pragmatikus megközelítésre van szükség, közelítés kérdésében, hiszen 250 jogi aktusról beszélünk, és ezeket kell valahogyan egy kalap alá venni. Olyan területre kell koncentrálnunk tehát, ahol eddig még a szabályozás, az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárást használtuk eddig, és ezek most új megközelítés alá esnek tulajdonképpen ennek a megközelítésnek a pragmatikus mérlegelése már megkezdődött. Ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm, mondja az elnök. Most pedig az MV szakbizottság nevében annak elnöke kapja meg a szót Jó Lájnen. Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy az Európai Parlament nagyon régen várta ezt a pillanatot, hiszen egyenrangúan beszélhet a tanácsal erről a nagyon fontos kérdésről, amikor a felhalmatázáson alapuló jogi aktusok átkerülnek a bizottsághoz. 6000 ilyen delegált jogi aktusról tudunk az elmúlt évekre vonatkozásában, tehát ez egy óriási hegyet alkotó jogi aktusok, és a régi komitológiai eljárásban hoztuk ezeket tető alá. A parlamentnek kevés hatásköre volt, megkérdeztek bennünket, de nem voltunk társjogalkotók. Most viszont a Lisszaboni szerződés értelmű, értelmében egyenrangú partnerként mi is játékba szállunk, ellenőrizhetjük a jogi aktusokat, a delegált jogi aktusokat, és szeretnénk is megmaradni ebben a pozícióban. Ez azt jelenti, biztos úr, hogy amennyiben a sürgőségi eljárás esetében, amennyiben erre szükség van, azonnal megkapjuk a tájékoztatást, ugyanúgy, mint ahogyan a tanács. Ezt szerettem volna kérni. Köszönöm, mondja az elnök. Most pedig a frakciók nevében következnek a felszólalók. Elsőként Coelho képviselő kapja meg két percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. <clears throat> elnök asszony, biztos úr, kedves kollégák! Azt hiszem, először is gratulálnom kell Szájer úrnak, ezért a kiváló jelentésért. A Lisszaboni szerződés, ahogy már elhangzott, az Európai Parlament hatásköreit növelte, és a, megerősítette a demokratikus ellenőrzés szabályait. Ezért nem csak gratulálnunk kell Szájer úrnak jelentéséért, hanem annak is örülnünk kell, hogy ez az új rendszer véget vetett a komitológiai rendszernek, amely feltartott minket sokáig. Kétségtelen, hogy a Lisszaboni szerződés, ahogy Szájár úr is említette, a különböző kérdésekkel úgy foglalkozik, ahogy ez, ezek ehhez a házhoz kapcsolódnak. Mert nagyon fontosak a jogalkotói aktusok, és rendkívül fontosak az alapvető jogalkotói aktusok. Ez pedig mind meghatározásra került. Ahogy Leinen úr is említette, egyenlőek vagyunk a tanácssal, nem vagyunk alsóbrendűbek. Szeretnék a Szájer jelentés egy-két aspektusára utalni. Elnök asszony, először is az az elképzelés, hogy minden olyasmit elvet, amely további kötelezettséget ruház a jogalkotóra, amely a 290-es cikkel szemben áll. Az az ajánlás, hogy a különböző információkat, dokumentumokat már korai szakaszban rendelkezésre bocsátsuk. Harmadsorban pedig az az elképzelés, hogy minden nyelvi változat, és ezt hangsúlyozni szeretném, beadásra kerüljön, mielőtt még ezeket a dokumentumokat elkezdenénk megvizsgálni. Köszönöm. Köszönöm a Szocialisták és a Demokraták Szövetségének felszólalója Rapkai úr nincs itt, ezért Lichtenberger asszony kapja meg két percben a Zöldek frakciója nevében a szót. Köszönöm szépen. Ezek a gyakran nem eléggé értékelt strukturális kérdések azaz azok a kérdések, melyek az intézménye háromszög belső viszonyait taglalják, ebben a jelentésben, Szájer kollega jelentésében kitűnő módon kerültek összegzésre, ez egy kitűnő együttműködést végeztünk vele, és hálásan köszönöm neki ezt a nagyszerű együttműködést. A Lisszaboni szerződés új viszonyokat hozott létre az intézmények között, és ezen új viszonyokat nem szabad valamilyen kiskapuval elértékteleníteni. Ez tehát a dolog lényege. Erről van szó. A emögött rejlő elképzelés az volt, hogy az egyenlő pályák, egyenlő esélyek elvét biztosítsuk az Európai Parlament és a tanács között. Egyenlő jogokat biztosítsunk számukra, az átruházott hatáskörök um, tekintetében is, biztosítva, hogy egyrészt gyakorlatilag végrehajtható legyen az eljárás, másrészt a jogok garantálhatók legyenek. Ezért a legfőbb kérdése az számunkra, hogy megfelelő feltételek teljesüljenek, például a tekintetben, hogy világosan és megfelelő időben megkapjuk a döntés meghozatalához szükséges dokumentumokat másodszorban Fontos az is, hogy bizonyos eljárások tekintetében nincsen egy common understanding, hanem megállapodások vannak, amelyek nem a politikai napi gyakorlat széljárásának vannak kitéve. Ahhoz azonban, hogy ez létrejöjjön, fix meghatározott jó szabályokra van szükség, amelyekkel a parlament saját jogait a valóságban, a mindennapi életben meg tudjuk védeni nem csak az elvet veszük ér, figyelembe, hanem a gyakorlattal is töltjük meg. Köszönöm Szájer kollega, kitűnő együttműködés volt, azt köszönöm az elnök megszakad, sa, megszakít, sajnos lejárt az ideje. Az európai konzervatívok és reforma, reformisták képviselője nincs itt, ezért tehát az FD frakció nevében Earl of Dartmouth kap szót két percben. Köszönöm szépen. Az előadónak igaza van, hogy utal a demokrácia deficitére. Az az elitista konstrukció, amely az EU valóban demokratikus eh, deficittel rendelkezik, de tényleg javult, és javulóban van, és a Lisszabon után még többet fog javulni. És el kell mondanom, hogy mulatságosnak tartom, hogy az előadó a 290-es cikket megoldásnak látja. A mi értelmezésünk a 290-es cikknek az, hogy a bizottságnak lehetőséget nyújt arra, hogy kiegészítse vagy módosítsa a jogszabályokat. Az ilyen lehetőség pedig messze menő és á, és nagyon sok területre kihat, és szinte korlátlan az értelmezése. Mi azzal érvelnénk, hogy azok a védzáradékok, amelyeket nem megfelelően használnak fel, és amely ezekkel a hatalmakkal, hatáskörökkel felruházott bizottságot korlátozna, nem megfelelőek. Ezért továbbiabban áthelyezésre kerül a hatásköre a parlamentnek a meg nem választott bizottságra, teljesen mindegy, hogy mit is mond erről a Lisszaboni szerződés. Mindig is azt mondtuk, és most is azt mondjuk, hogy a Lisszaboni szerződés nem rendelkezik megfelelő demokratikus legitimitással, főleg azért nem, mert az Egyesült Királyságban a három párt beígérte a népszavazást, és aztán utána nem tartotta be a kormányon levő párt. Ezért ez a cikk a kettő az, illegi, az illegitim Lisszaboni szerződés terméke növeli a demokratikus ö, hiányokat, és kérem, ö, és azt javaslom, hogy ellenezzük. Köszönöm szépen. A függetlenek nevében Hans Péter Mártin kapja maga kettő percben. Köszönöm szépen. Lángoló Európa pártiként a Lisszaboni szerződés ellen voltam, hiszen az ilyen érveket, amelyeket most hallottunk, lehetővé teszi, és mert nem hozta létre azt az egyértelműséget és világos helyzetet, amelyet az elkövetkező nemzedékek számára kívánnék. Ugyanakkor realista vagyok, és azt mondom, hát ezt hozta az élet, fogadjuk el, Éppen ezért nagyon fontos meghatározni, hogy épp a 290-es cikk az, amely egy olyan értelmezést tesz lehetővé, amely szerint nem csak a tanács, hanem a parlament is visszavonhatja a hatáskörök átruházását. Erre persze én emlékeztetnünk majd kell majd a tanácsot, de ugyanakkor, amit Leinen kollega mondott, az is igaz, hogy több ezer olyan jogi aktussal van dolgunk, amelyek a utólagos jogalkotás szürke zónájában jelentkeznek, és amely épp az anti-európaiak, tehát az európai projekt ellenzői számára adnak muníciót, érvelési muníciót, ez pedig eh, az átláthatóság kérdését is felveti. Éppen ezért nagyon fontosnak tartom, hogyha a tízes pontban arról van szó, hogy a dokumentumok átadását világossá kell tenni, szabályozni kell. Kedves kollégák, Sokan ismerjük a Freedom of Information Act-et, ismerjük az USA-ban a gyakorlatot, hát miért nem copy vágt ki és illeszt, bézünk, magyarul mondva, miért nem veszük át az USA szabályozását ezen a területen, és miért nem biztosítjuk szám, miért nem lesz ebből jog számunkra, hiszen hogyha a delegált jogi aktusok nagy rizikóját vállaljuk, akkor miért nem így járunk el? Tehát konstruktív módon fogjuk nyomon követni a demokrácia forradalmasításának útját. Köszönöm szépen, köszönöm. Senki nem jelentkezett a képviselők közül a Catch the Eye, a spontán felszólalások körében. Bocsánat, Tika asszony, öné a szó egy percben, tessék Tika asszony. elnök asszony igen tisztelt biztos úr ami a jogkörök áthatalmazását illeti valóban a lisszaboni szerződés újdonságot hoz és a 290-es cikk emeli ki ezt az újdonságot. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok ö, olyan ö, eleme, elemek, amelyek ö, amelyek során a jogalkotó jogalkotási mandátumot biztosít a bizottságnak részletkérdések szabályozásában. Egy határidőt is megszab a jogalkotó, és meghatározza, hogy melyek a visszavonási feltételek. A parlament és a tanács ellenőrzést gyakorolhat, ám kizárólag ezen átruházott hatáskörök területén. És hogyha a tanács vagy a parlament kifogással él, akkor ezek visszavonhatók. Ugyanakkor nagyon fontos, biztos úr, hogy megfelelő átláthatóságot biztosítson. Köszönöm szépen, elnök. Van-e még további felszólaló? Kéri a spontán felszólalása körében valaki szót? Nem? Akkor a bizottság nevében Sefcsovics Biztos úr, kapja meg a szót. Remélem, jól ejtettem ki a nevét. President, thank you very much. Tökéletesen, elnök asszony. Nagyon köszönöm. Ha megengedik, akkor a tisztelt képviselők megjegyzéseire reagálnék. Egyetértek Leinen úrral, a Lisszaboni szerződés óriási változásokat hozott. Ezt Szájer úr is, az előadó is hangsúlyozta. Tudatában vagyok ennek, és az eljárást a legnagyobb tisztelettel fogjuk alkalmazni a jogalkotó felé, mert ez nagyon fontos jövőbeli kapcsolataink és együttműködésünk szempontjából. Ami annak sürgősségét illeti, hogy mi a helyzet a sürgősségi eljárásokkal, mindannyiukat biztosítani szeretném arról, hogy csak szélsőséges esetekben használjuk és nyúlunk hozzá, mert nyilván nem az a célunk, ami ezzel kialakulna, hogy nagyon nehéz lenne a kapcsolat közöttünk. Ami Lichtenberger asszony és Kájó képviselő megjegyzéseit illeti. Biztosítani szeretném önöket arról, hogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy időben megkapják a dokumentumokat, ugyanakkor, amikor a tanács, és természetesen az összes szükséges fordítással. Mert tudjuk, hogy a Lisszaboni szerződés nagyon fontos változást hozott, jogalkotói pénzügyi eljárások során egyenrangú partner a parlament, akár csak a tanács. Tudjuk, hogy újfajta együttműködés is létezik, az Európai Parlament már az előkészítő szakban is be kell, hogy kapcsolódjon a, jogalkota, a, a jogalkotási felhatalmazási hatáskörrel rendelkező esetekben most, folytatódnak a tár- most folynak a tárgyalások ebben a témában a három intézmény között. Ami Martin úr megjegyzését illeti, a korlátlan hatáskört, a, amit a 290-es cikk kölcsönözne a bizottságnak, szerintem nem egészen így van ez. Mert tényleg a jogalkotó fog dönteni arról, hogy a bizottság kerül-e felhatalmazásra, igen, dönteni kell majd ennek visszavonásáról is, illetve a bizottság javaslatról. Tehát ezt nem tudom elfogadni, mint érvet, mert egyértelműen dönt és szól erről a szerződés. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm szépen, biztos úr. A jelentéstevő Szájer József kapszót parancsoljon asszony és köszönöm a kollégáknak a vitát hiszen mind a bizottságokkal és külön kiemelném a környezetvédelmi bizottságot amelynek nagyon sok ilyen feladata lesz az elkövetkezendő időszakban mind pedig a politikai pártokkal nagyon szoros együttműködésben jött létre ez a jelentés. hozzáteszem azt is hogy tisztelt kollégák ez egy küzdelem küzdelem a bizottsággal küzdelem a tanáccsal hiszen a jogainkért küzdünk. ez a jelentés arról szól hogy világosan rögztsük hogy ezek a mi jogaink és ezekhez ragaszkodunk. ezt sokkal könnyebb megtenni olyan helyzetben hogy mind a bizottságok mind pedig a más pártokhoz tartozó kollégák is mögöttem állnak és világossá tesszük a partnerintézmények számára hogy igenis a parlament határozottan kiáll ezek mellett a kérdések mellett. ugyanakkor hogy ezt a jogunkat ténylegesen gyakorolni tudjuk én biztatásnak veszem sefcovic úrnak a szavait hogy a general alignment vagyis az általános hozzáigaztás az elkövetkezendő hónapokban felgyorsulhat és valóban kiterjeszthetjük ezeket a jogokat minél szélesebb körben. mi elsősorban azt tartjuk fontosnak hogy azokra a területekre ahol eddig az együttdöntés nem létezett egy másik nagyon fontos elem amit kollégák is megemltettek itt hogy fontos az információkhoz való hozzáférés. ezt intézményközi megállapodásban rögzteni kell erről folynak a tárgyalások a bizottsággal is és a tanáccsal is de szeretnénk tudni hogy a tanács mit tesz milyen tpusú konzultációkat folytat ezekben az ügyekben. ami pedig arról szól hogy bővülés történt e vagy pedig jogoknak a csökkenése tisztelt hölgyeim és uraim olvassák el a jelentést nézzék meg a jogszabályt jogszabályt én nem tudom ezt másképpen értelmezni mint hogy a jogaink bővültek. eddig nem tudtunk beleszólni abba hogy az általunk már korábban delegált jogostványokkal mi történik. a parlamentnek gyakorlatilag nem osztottak lapot ebben a folyamatban. udvariasságból meghallgattak de olyan rövid határidők voltak hogy a parlament össze sem ült azalatt az idő alatt. most pedig megvétózhatjuk visszavonhatjuk még az indokainkat sem kell közölnünk vagyis ez egy egyértelmű jogbővülés mi vagyunk azok akik a jognak az urai vagyunk és mi delegáljuk ezt a bizottsághoz ennek következtében ezt nem tudom másképpen értelmezni mint a jogainknak a bővülését. tisztelt kollégák most már csak rajtunk van hogy ezeket a jogokat gyakoroljuk is e a jövőben. köszönöm. Köszönöm szépen, ezzel lezárjuk a vitát. A következő plenáris ülésen, tehát Brüsszelben szavazunk majd. Liebe Kolleginnen und Kollegen, willkommen zum nächsten Punkt auf der Tagesordnung und zwar... napi napirendünk következő pontjára. Szóbeli választ igénylő kérdés a bizottság felé a repülés biztonság témájában a légi fuvarozó közösségi fekete listája.